Dear ladies, dear gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek, aki megtisztel bennünket a jelenlétével ezzel a mai délutáni ülésen, amely egyébként az interneten is követhető élő közvetítésen 22 nyelven figyelemmel követhetik. A tolmácsoknak köszönöm előre és utólag is a munkájukat. Tegnap reggel óta ülünk itt együtt, sorstársakként, 13-14 órán keresztül vagyunk összenőve, összekötve, de hát önöknek is jó hír, hogy már csak a másfél órára vagyunk itt összenőve, összekötve. De ez másfél óra roppant érdekesnek ígérkezik mindannyiunk számára. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki jelen van, és köszönöm a tolmácsok kemény munkáját. Lássuk akkor a közös bizottsági ülést az M-Health, azaz a mobil egészségügy témájában, amely egy roppant vitatott és igencsak aktuális téma. Nem is kell mondom, hogy mennyire fontos ez az európai polgárok számára és ha már modern Európáról beszélünk, akkor a modern közvetítés, az internetes közvetítés is, azt hiszem ez jól tükrözi, hogy mennyire modernnek vagyunk ez ügyben. Ketten kezdeményezték ezt a közös eszmecserét. Alois Peterle volt az egyik, aki az ENVI szakbizottságot képviseli, a, amely bizottság a környezetvédelemért, a fogyasztójogokért és az egészségügyért felelős. A Boni úr pedig az ITRE bizottságot az iparért, energiáért, kutatásért, kis és középvállalkozásákért felelős szakbizottságot képviseli. Minden, ami az egészségügyi szolgáltatások terén láthatunk, ez valahol a vállalkozásokhoz kapcsolódó, kisebb-nagyobb vállalkozásokhoz akiket igenis gazdasági szereplőként kell kezelni akik a társadalom egészének a működése szempontjából oly hasznosak. Ezen rövid bevezető után Boni úrnak adom át az elnöki posztot. Magammal viszem a név táblámat is. Azt hiszem, hogy Boni úrral jó kezekben lesznek. Okay. Dear, dear colleagues, dear speaker. Kedves kollégák, nem vagyok én Giovanni Lavilla. Mégis ö, osztom a osztom a véleményét sok szempontból, és most én képviselem a Környezetvédelmi Szakbizottságot. Soha nem volt még alkalmam arra, hogy az ITRE és az embi Szakbizottság közös rendezésében, rendezett ülésen társa elnököljek. Jirzsi Buzékkel volt lengyel miniszterelnökkel együtt. Azért még itt az Európai Parlamentben sem olyan gyakori, hogy két volt miniszterelnök együtt elnököljön. Bóni úr itt mellettem, azt hiszem, hogy később nagyon fontos dolgokat mond majd ezt. Be able to welcome you all to, to today's public hearing on the Mindenkit üdvözlök ezen a nyilvános meghallgatáson. Mobil eh, egészségügy Európában hangzatos címre hallgat ez. Külön köszöntöm Eh, meghívott előadónk között eh, a biztos urat, felős, ezért a témát felelős biztos urat, Andriu Kaitis biztos eh, urat, aki nem csak egy szakmai, hanem politikailag is nagyon kényes témáról fog majd nekünk beszélni arról, hogy a mobil egészségügy ügyében jogi, intézményi szempontokból az interoperabilitás és a szabványosítás terén miket is tehetünk. A mobil egészségügy nem egy nem csak egy, egy politikai szlogen, egy aktuális téma, hanem egy egy, egy szükségesség, amire, ami elkerülhetetlenül Európa jövőjét. Az egészségügyi ellátórendszereknek úgy kívásokkal kell szembenéznünk, itt van például az egyre öregvő lakosság, a költségvetési megszorítások, a mobil egészségügy az egyik eszköze lehet annak, hogy ezen kívásokra választ adjunk hogy egy sokkal célzottabb egészségügyi ellátást biztosítsunk, a prevencióra helyezve a hangsúlyt, miközben a hatékonyságot is növeljük magában az ellátórendszerben. Most pedig nagy megtiszteltetés számomra, hogy megadhatom a szót magának, Andrew Kaitis biztos úrnak adhatom meg a szót, aki egyébként az egészségügy mellett a, az élelmiszerbiztonság fontos témájának felelőse. Parancsoljon öné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen! Kedves Irzsi, kedves elnök, urak, nagyon örülök, hogy itt lehetek, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Me uh, a a, this forward-looking event. Nagyon örülök annak, hogy uh, egy ilyen előre tekintő, jövőbe tekintő uh, eseményre meghívtak, és beszéltek arról, hogy a digitális fejlemények milyen kihatással vannak az emberek életére, főként az egészségügyi átás területén. A mobiltelefont, hogyha megnézzük, előkapom a mobiltelefont, mindenkinek vannak ilyen alkalmazásai, mindenkinek van valami ilyesmi a zsebében. In your pocket, it is very excellent. But your pulse is okay. Tehát zsebünkben az egészségünk, mondhatnánk ezt frappánsan. A digitális technológiában főként a mobil eh, egészségügyi eh, alkalmazásokban rettenetesen felgyorsultak a dolgok. Ez nagyon ígéretes terület, a digitális eh, forradalmat éljük most meg. Mindennapi életünk szerves részét képezik már ezek, és a prevenció, illetve az ellátás terén is megjelentek ezek. Az egészségügyi és wellness applikációk 2013 óta több mint megkétszereződtek, és egyes beszélések szerint 165 ezer ilyen alkalmazására rendelkezésre különböző platformokon. Ez főként fitness, élesstílus, étkezés témára koncentrálnak, de vannak ennél jóval bonyolultabb alkalmazások is, amelyek a kezelésre helyezik a hangsúlyt, különböző betegségek eh, kezelésére. Egyre inkább ilyen alkalmazásokat használnak az emberek, az egészségügyi állapotukat így követik figyelemmel. Úgy érezzük, hogy ezek a mobil alkalmazások eh, nagyon sokat segíthetnek abban, hogy egészségesebben étkezzenek, többet sportoljanak, eh, kevesebbet dohányozzanak, vagy ilyenek. Egy pozitív életmódbeli változást hozhatnak. Ezek a mobil alkalmazások például segíthetik a részvételt az önkéntes egészséges életmóddal kapcsolatos eseményeken. Ez a HIV megelőzés terén, főként a nagyon nagy kockázatnak kitett közösségekben már sikerrel próbálták. Épp a kockázatkezelés szempontjából is megjelenik az iCoach applikáció, megmutatta, hogy segít, hogyan segíthetjük a dohányzásban leszokás, dohányzás leszokásban az embereket. Az első hónapokban a regisztrált többi 400 ezer ember egy harmada tette le a cigarettát. Vagy itt vannak azok az alkalmazások, amelyek emlékeztetik az embereket, hogy mikor és mennyi gyógyszert kell bevenniük, ezek sokat segítenek, így elkerülhetek az orvosi hibák is. Ugyanakkor nagyon sok ilyen alkalmazásnak nincsen bizonyíték, a, a, nincs bizonyíték arra, hogy minden ilyen alkalmazás tényleg hasznos, vagy jól működik. Így egyelőre viszonylag korlátozott az elektronikus egészségügyi adatok felhasználásában is sokat segíthetnek ezek. Egyre több ilyen alkalmazást használnak a krónikus betegségek kezelésében például. Az a tény, hogy a felhasználók az alkalmazásokat becsatornázhatják például ezekbe az egészségügyi adatbázisokba. Ez nagyon sokat segített. Az Európai Bizottság többféleképpen próbálja ezeken hiányosságokat megoldani, például egy adatvédelmi etikai kódex kidolgozását is kezdtük, amely könnyebbé teszi az ilyen egészségügyi applikációk kidolgozóit, segíti őket abban, hogy az adatvédelmi szabályokat betartsák. Az utolsó stádiumában van ez a folyamat. A tagállamok adatvédelmi biztosainak a véleményére várunk európai szintű iránymutatásokkal próbáljuk segíteni az emegészségügyi, mobilegészségügyi alkalmazások fejlődését, hogy egy közös megközelítéssel alapvető kritériumokat lefektetve biztosítsuk azt, hogy akkor legyenek ezek az alkalmazások. Egy másik ilyen kezdeményezés például az, hogy egy európai normát dolgozzunk ki, egy, egy szabványt, amelyet egyébként az Európai Szabványosítási Bizottság is már napirendjére tűzte. Ezen alkalmazások biztonságával, illetve a beágyazott szoftverek alkalmazásával kapcsolatban nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy ezek milyen kockázatokat jelenthetnek általában az alkalmazások felhasználói számára, hiszen főként az egészségügyel össze függő alkalmazások során nagyon nagyok a veszélyek. Az Európai Unió politikáit ilyen erre kell alapozni a különböző M munkacsoportok mellett egy M-Health, tehát mobil egészségügyi munkacsoportot is létrehoztunk, ahol a legkomolyabb kihívásokat feltérképezzük és lefektetjük a jövőben együttműködés alapjait. Az Európai Unió kutatási és fejlesztési finanszírozását is megpróbáljuk ide becsatornázni, és a következő Horizont 2020-as munkaprogramban is meg kell, hogy jelenjen ez. Röviden elmondanék pár szót arról, hogy eh, az elektronikus egészségügyi eszközök egyre fontosabbá válnak, ugyanakkor milyen kívások vannak még. Mit tesz az Európai Bizottság? A digitális technológia segíti az egészségügyi ellátórendszerek modernizációját, és hogyha kihívásokhoz alkalmazkodunk, akkor valóban ez sokat segíthet. Gondolok itt tehát arra, hogy egyre idősödik, eh, egyre nő az átlag életkor, és terjednek a krónikus betegségek. Így az egészségügyi kutatásokat is ezek az digitális adatok segíthetik. A legutóbbi felmérésünk és a 2016-os Annual Growth Survey jól mutatta, hogy a napra kész információ mennyire fontos lehet, hiszen itt célzottabb, hatékonyabb ellátásban részesülhetnek a betegek, kevesebb az orvosi műhiba, és általában kevesebb az kórházban eltöltött idő is. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatások jellemzően kis méretűek és helyi szinten valósulnak meg. Úgy érezzük, hogy a, a jó kezdeményezések nem terjednek el eléggé, így az interoperabilitás gátolja a számítástechnika interoperabilitás gátolja ezeknek az elterjedését. Az adatok, beteg adatok, illetve az elektronikus receptek például nem tudnak utazni egyik tagállamból a másikba a kórházak közötti klinikai információ csere sem túlságosan elterjed digitális módon, főként, hogyha a határon átnyúló módon történne. Ezek komoly akadályt teremtenek a betegek szabad mozgása szempontjából is, fragmentálódik, e, felaprózódik az ellátórendszer, illetve a e, a sürgősségi ellátást is e, gátolja. Ennek következtében az európai polgárok közül sokan nem kapják meg az őket megillető ellátást. A 2015-ben elfogadott stratégia nagyobb fokú standardizációt, tehát szabványosítást, illetve interoperabilitást céloz meg annak érdekében, hogy az ebben rejlő lehetőségeket valóban kiaknázhassuk. Az elkövetkezendő években elsősorban az elektronikus beteg adatok, illetve az elektronikus receptfelírás kell, hogy elterjedjen az közszolgálatok és az ipar digitalizációja tám, témájában áprilisban kiadott közleményünkben egyébként ezt alaposan részleteztük. Úgy érezzük, hogy a betegadatok elektronikus cseréje, illetve az elektronikus receptfelírás felírás programját négy éven belül be kell fejezni. Óriási különbségek vannak a tagállamok között. Az Európai Bizottság ezért azt tervezi, hogy egy jelentésben foglalja össze jelenlegi helyzetet, amelynek végén eh, ajánlásokat is tesz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet eh, javítani a helyzetet. A telemedicína a jövő egyik fontos eh, fejleménye lehet, hiszen bonyolult, ritkán előforduló betegségekkel kapcsolatban ez egy teljesen új megközelítés lehet, a digitálisan közelebb hozva az egészségügyi ellátórendszereket a betegekhez. A telemedicina sikerének ez az egyik előfeltétele. Ugyanakkor az adatokat fel kell dolgozni, és ezeket meg kell osztani, össze kell fésülni. Mutatnék önöknek Ez Kobe-ban, Japánban található, ott készült ez a kép, ez egy szuper számítógépet mutat, ez egy igazi, már létező infrastruktúra, big data tárolás, tehát óriási adat halmazok tárolására készültek fel Japánban. Nekem van egy álmom, az álmom az, hogy ilyen eredményekről számolhatok majd be pár éven belül, itt az Önök Szakbizottságában európai eredményekről. Jelenleg még csak beszélünk ezekről, de tudjuk nagyon jól, hogy itt van például a Galileo, az Airbus, ezek nagy európai sikerek. Itt az ideje annak, hogy ilyen eh, egészségügyi infrastruktúrát is létrehozzunk. A mobil eszközök segítségével összegyűjthetőek azok az adatok, amelyek előmozdítják a kutatást és általában a, a kezelés modernizálását. Ennek az ágazatnak a digitalizálásáról beszéltünk. Az európai felhőkezdeményezés amely szintén ide tartozik, egy világszínvonalú infrastruktúrát ad majd a kezünkbe ahhoz, hogy ne csak tároljuk, hanem megosztjuk ezeket az adatokat, valamint valóban szuper számítógépekkel feldolgozzuk ezeket. Szerintünk ez az infrastruktúra az egészségügyi adatokra vonatkozóan is rendelkezésünkre kell, hogy álljon annak érdekében, hogy a big data az nagy adatbázisokban elő lehetőséget kiaknázzuk. Zárásképpen tehát elmondanám, hogy a digitális eszközök segíthetik a szerkezetváltást az egészségügyben, hogy az egészség felülgyártórendszerek valóban fenntarthatóvá váljanak, illetve segíti az európai polgárokat abban, hogy a mindennapi életben az egészségügyért többet eh, tegyenek hiszen az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy bárhol élhessenek, bárhol dolgozhassanak, és bárhol igénybe vehessenek egészségügyi ellátást. Rengeteg tehát az ígéret jövőre nézve most már nincs más hátra, mint hogy a szavakat, szép szavakat tettek váltsák fel. A mobil e, egészségügy terén mi is nagyon komolyan gondoljuk ezeket a dolgokat. Hogyan tudjuk Európát közelebb hozni a polgárokhoz? Hát például a mobil egészségügyel megtehetjük ezt ez jó módja lenne annak, hogy Európát tényleg a mindennapokban tapasztalják meg az emberek. Köszönöm szépen! Mr. Commissioner, thank you very much for your... Biztos úr, megköszönjük ezeket a világos és egyértelmű szavakat, nagyon határozott üzenetet, osztjuk a véleményét, és az állampolgárok érteni fogják ezt, látni fogják, hogy ez a technológia szinte mindenki számára elérhető, és Tudom ugyan, hogy önnek távoznia kell, de munkatársai itt maradnak velünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, és minden jót kívánok a digitális agenda eme forradalmi részének megvalósításához. Ha még valamit mondhatnék, kiváló projektek vannak, amelyek az együttműködés, a több tagállam együttműködésének kiváló példái, és nagyon sok érdeket is részt vesz ezekben. Tehát itt az aktuális pillanat nagyon jó pillanat most ez arra, hogy megbeszéljük, hogy a szuper számítógépeket hogyan használjuk fel az adattárolás és egyéb kérdésekben, hiszen a big data, az innovatív kezelés, az egészségügyi szolgáltatások menedzsmentje most nagyon fontos téma, és itt be tudjuk mutatni, hogy az Európai Unió valóban világvezető ezen a téren. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. Thank you, uh, distinguished. Köszönöm szépen, és megköszönöm, hogy a panel további tagjai csatlakoztak hozzánk itt a pódiumon, és meg is kezdjük az első szakaszát ennek a meghallgatásnak, amelynek címe a mobil egészségügy potenciális előnyei. Három kiváló előadót fogunk meghallgatni a mai napon, és közülük az elsőnek Angelos Cassianosnak meg is adom a szót. Ő az UCL London kutatója, és arról fog beszélni, hogy az európai e egészségügyi kihívásokat hogyan kezeljük. Öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Szerintem ez egy nagyon fontos nyilvános meghallgatás közmeghallgatást. Nem tudom, közben a diáim elérhetőek lettek-e. Köszönöm. Tehát azt hiszem, a, most a kutatók szempontját fogom bemutatni. Londonban a azokat a kihívásokat elemezzük, amelyekkel Európa szembenéz, a betegségek kezelésétől, a megelőzésig, minden ide tartozik. Tehát biztos vagyok benne, hogy valamennyien ismerik ezeket az adatokat. Itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy nő Európa lakossága, és ez egy komoly kihívást jelent, különösképpen 2020 felé, és az öregedő társadalom miatt további kihívásokkal nézünk szemben. Tehát nem csak arról van szó, hogy az ember tovább él hosszabban, hanem arról is, hogy azért az egészségügyi problémák megvannak, nem egészséges feltétlenül mindenki. Tehát az minőségileg igaz, kiigazított évek, egészséges évek száma az nem növekszik. És elég itt a demenciát vagy az Alzheimer-kort említenem, az Európai Unióban a halálesetek majdnem 87%-át ezek a plusz betegségek okozzák, és ennek komoly költsége van, gondoljunk a dohányzással kapcsolatos betegségekre, évente 100 milliárd euróba kerülnek ezek körülbelül. amit tudunk, az az, hogy a krónikus betegségek legnagyobb része megelőzhető. Mit jelent ez? A kockázati tényezőket most már jobban meg lehet határozni. Például alkoholfogyasztás, dohányzás, a mozgáshiány, vagy egészségtelen táplálkozás, és így tovább. Tehát amire szükség van, az az, hogy fenntartható, hatékony és könnyen hozzáférhető egészségügyi rendszerek működjenek. Vannak egyenlőtlenségek Európában. Tíz év különbség van a várható élettartamban az EU tagállamai között, és az új technológiák megjelentése tulajdonképpen aláhúzza, hogy mennyire fontos a nemzetközi együttműködés a betegek biztonsága szempontjából is, és az etikai normák szempontjából is. Tehát, mit láthatunk ezen a dián. Itt a, a krónikus betegség terhelés látjuk Európában. Afrikához képest, Afrikában ugye a halálesetek általában a fertőző betegségek miatt, a malária, a hív és egyebek miatt következnek be. Európában a fő probléma a krónikus betegségek jelenléte, és ez alatt leginkább a rákot, a magas vérnyomást, a diabéteszt, a sztrókot és hasonlókat értjük. Ezek körülbelül 80%-át teszik ki az egészségügyi kiadásoknak, ami elég sok. Említettem már az előbb, hogy a kockázati tényezők nagy számban megelőzhetők, és a, mindez oda vezetett, hogy egyrészt a kezelésben is több kutatás volt, illetve a költségeket is meg akarták akadályozni, illetve csökkenteni, egy kicsit áthelyeződött a hangsúly a megelőzésre. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a betegségeket nem kell kezelni, de a megelőzés most már több figyelmet kap, és több finanszírozást is. Ha erről beszélünk, akkor mit is értünk alatta pontosan? tulajdonképpen a korai diagnosztikára gondolunk, a tünetek korai felismerésére, arra, hogy a lakossági szűrések megvalósuljanak, és arra, hogy a betegek megváltoztassák a magatartásukat az erre vonatkozó technikákra. Tehát például növekedjen a mozgásra fordított idő, csökkenjen az alkoholfogyasztás, és így tovább és így jutunk el a mobil egészségügyig. A szakirodalomban a legegyszerűbb meghatározást, amit találtam, az a következő volt, olyan orvos és közégészségügyi gyakorlat, amelyet mobil eszközök támogatnak. Több különböző alkalmazása van ennek, lehet ez adatgyűjtés, mondok egy példát, most egy ö, olyan mobil egészségügyi alkalmazáson dolgozunk, amely életminőségi adatokat gyűjt, de valós időben, annak érdekében, hogy személyre szabott kezelést nyújthassunk de itt lehet a kommunikációt javítani az orvos és beteg között, a szolgáltatást jobban nyújtani, segíteni a betegeknek a kezelés pontos betartásában, emlékeztetőket küldeni, de akár klinikai döntéshozatal is támogathat ilyen alkalmazás, sokan használják ezeket, vannak ellenőrző listák, információk, és itt tovább nagyon sok klinikai szakember használja ezeket, és nagyon fontos, hogy a betegek önmagukat is figyelemmel kísérhetik a saját állapotukat. Mondok egy példát. Néhány évvel ezelőtt a Cambridge Egyetemen egy olyan alkalmazáson dolgoztunk, amelynek segítségével a saját testükről készíthettek fényképet a betegek, és egy algoritmussal ki is tudták számolni annak a valószínűségét, hogy egy bőr ö, elszíneződésből mekkora esélye lesz melanóma, azaz bőrrák. Ezt csak tájékoztató megjegyzésként mondom. Négy évvel ezelőtt azt hiszem a PVC hajtott végre egy kutatást, ebből lehet látni, hogy mit várnak, a PVC végezte ezt, a PricewaterhouseCoopers, látni, hogy mit várnak a betegek, és mik a prioritásaik. Szeretnék az információt megszerezni maguknak, szeretnék a saját gyógyszerszedésüket, állapotukat figyelemmel kísérni, menedzselni egy kicsit jobban, és így tovább. A, ami a mobil health-et illeti, itt több fontos ajánlással is találkozunk az akiradalomban. Például az ilyen rendszereknek átjárhatóaknak kell lenni, és természetesen a határok között is átjárhatóaknak kell lenniük, a rendelkezés álló normákhoz kell igazodniuk, annak érdekében, hogy a betegbiztonságot meg tudjuk valósítani, a betegek pedig vegyenek részt aktívan ebben. Mit jelent ez? A betegek a, tulajdonképpen az alkalmazások célcsoportja, tehát őket be kell vonni az alkalmazások kidolgozásába, kifejlesztéseibe is, mert így tudnak majd ezek megfelelni az ő igényeiknek az egyenlőséget kell ösztönözni ezeknek az alkalmazásoknak az egészségügyben, fenntarthatóaknak kell lenni a programoknak, az egészségügyi eredményre is oda kell figyelni, nem csak a technológiára, és persze mindennek bizonyíték um, alapúnak kell lenni, eredmény uh, alapúnak kell lenni, hogy itt például és másút is jól tájékozott döntést lehessen hozni a jogalkotás esetében. És végül pedig nagyon sok áttekintésben olvastam egy ajánlást, amelyet itt szerepeltetek, hogy valóban az eredmény alapú gyógyításra kell ezt a munkát alapozni. Kevés helyen van ez még jelen, és ezt szeretném itt külön kihangsúlyozni. Tehát mit is értünk az alatt, hogy értékelünk egy egy rendszert. Értékelünk egy-két dolgot, az érvényességét, tehát valóban azt hajtja végre, amit céloz, a megbízhatóságát különböző időszakban, különböző kontextusokban, és a hatékonyságát, hogy mennyire hatékonyan látja el a feladatát egy ilyen alkalmazás. A szolgáltatás nyújtás javításában még hatalmas potenciál rejlik, hatalmas lehetőség, de tulajdonképpen a cél az az, hogy az életminőséget, a betegellátást javítsuk, csökkentsük a krónikus megbetegedések számát a diagnózis javításával, de jó minőségű klinikai tesztekre van szükséges. Amikor azt mondom, hogy highly powered, klinikai tesztekre van szükség, ez alatt azt értem, hogy nagy mennyiségű betegen kell ezeket végrehajtani, mert így biztonságosabbak az eredmények. Mutatok egy modellt, amelyet az M egészségügy kutatásban felhasználnak. Ez csak egy példa arra, hogy mennyire nehéz ez a feladat, mennyire összetett, bonyolult, milyen időigényes, és mennyi finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy biztonságos következtetéseket levonni, lehessen levonni arról, hogy egy ilyen alkalmazás működik. Tehát nagyon jól minőségű tesztekre van szükség a hatékonyság, az eredményesség kapcsolatban, és információra van szükség a beavatkozás költségére vonatkozóan is, és persze azt is vizsgálni kell, hogy ugye most ezek a költségek csökkentek vagy növekedtek. Jelenleg nincs egyetlen egy olyan mobil, mobil egészségügyi alkalmazás sem, amely az összes ilyen sztendernek megfelel, de ez nem jelenti azt, hogy ezekre nincsen szükség hanem azt mondom, hogy jobban oda kell figyelni a kiértékelésre és arra, hogy valóban hatékony rendszerek jöjjenek létre. És ez az utolsó diám. Tulajdonképpen, ha négy kulcs üzenetet akarnék megfogalmazni és kiszedni ebből az előadásból, akkor azt mondanám, hogy a betegekkel, a lakossággal, a klinikai szakemberekkel együtt kell ezeket kifejleszteni. Nagyon sokszor azt mondjuk a szakemberekkel, hogy az innováció rengeteg része a polcon csücsül azért, mert nem alkalmazható, nem felel meg a célcsoport igényeinek. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazásokat persze tudományos alapokra kell, bizonyítékokra kell alapozni, ez a második dolog. A harmadik pedig a kiváló minőségű kutatás. Ehhez viszont nagyobb volumenű finanszírozásra van szükség, és én nagy örömmel látom azt, hogy nagyon sok ilyen e, egészségügyi alkalmazás jelenik meg. Most azt látom, hogy nagy figyelmet kezdenek el fordítani az E egészségügyre és az M egészségügyre is. El lehet ezeknek a segítségével érni az amúgy nehezen elérhető célcsoportokat, de óvatosnak kell lennünk, hogy azok a betegek, azok a, a lakosságnak azon szegmensei, akik nem rendelkeznek elegedő forrással ahhoz, hogy egy intelligens telefont vásároljanak maguknak, vagy mondjuk a gondolok itt az idősekre is, ők sem maradjanak ki ezekből a szolgáltatásokból, tehát az egyenlőtlenségeteket is csökkentsük. Köszönöm szépen. Megköszönöm Kassianos úrnak az előadását, és most még azt mondom, hogy nagyon örülök ezeknek a kulcsüzeneteknek, és a negyedikre én is nagy hangsúlyt fektetnék, az, hogy az M health, tehát a mobil egészségügy csökkentse az esélyegyenlőtlenségeket. Itt a parlamentben az 500 millió európai állampolgár választott képviselőiként ülünk. Ők nem szeretik az esélyegyenlőtlenségeket, nem szeretik, hogyha őket megkülönböztetik az európai téren belül. És mi is küzdünk ezek ellen a különbségek ellen, ezek ellen az esélyegyenlőtlenségek ellen, és nagyon remélem, hogy egy valódi digitális megközelítés hozzájárul ahhoz, hogy ezeket csökkentsük, hogyha kihasználjuk az új lehetőségeket a lehető legjobb módon. Nos, minden további késlekedés nélkül átadom a szót a második előadónknak, aki Máriusz Borkovski, aki a Dant csoport orvosi vezetője, és a személyre szabottabb egészségügyi szolgáltatásokról fog beszélni. Parancsoljon! Mr. Chairman! Elnök úr! Tisztelt bizottsági elnökök, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, Máriusz Borkowski vagyok, és én ma önöknek egy innovatív módszert fogok bemutatni. Először is szeretném a figyelmüket három dologra felhívni. Először is az előttem szóló már elmondta azt, hogy a demográfiai változások ahhoz vezetnek majd, hogy sokkal többet kell kiadni majd a közeljövőben az egészségügyi rendszerre. A másik fontos tény az az, hogy egyre inkább digitálisabbá válunk globálisan. A harmadik dolog pedig az az, hogy a jelenlegi egészségügyi rendszer felaprózódott, és csak részleges megoldásokhoz férnek hozzá a betegek. Ezt már hallhattuk pár perccel ezelőtt. Jövőben azonban egy új megoldásra van szükség, ezt tudjuk, hogyha összeadjuk az egészségügyet és a modern technológiát, akkor ennek van egy hozzáadott értéke, és készek vagyunk-e erre? Igen, készek vagyunk. Itt vannak a legújabb adatok, a PVC tanulmánya szerint néhány héttel ezelőtt adták ezt közre. A közel-kelet-európai országok mint egy hat, lakosának 60%-a kész már ezekre az új megoldásokra. Van-e tudományos bizonyíték arra, hogy hatékony a telemedicína? Igen, a legátfogóbb tanulmány a telemedicináról az a teljes rendszerek terjedő tanulmány, amely az Egyesült Királyságból származik. Ebben a tanulmányban azt láthatjuk, hogy a kórházi tartózkodás relatív kockázata 13%-kal csökkent, a halálozás relatív kockázata pedig 41%-kal csökkent. Marek Krisztának nek is volt egy tanulmánya 200 beteg részvételével, ahol a paranoid skizofréniában szenvedőket vizsgálták. 12 hónapos vizsgálatról volt szó, és minden vizsgálatklinikai paraméter javult. Tehát biztosak vagyunk abban, hogy a jövőre vonatkozólag új megoldásokra van szükség, koordinált egészségügyre van szükség, és ehhez kell még a telemedicína is. A kérdés az az, hogy erre van a megoldásunk. Hölgyeim és uraim, igen, van megoldásunk erre. Ez a Medivio, az első tanúsított telemedicina klinika, ez nem csak egy újabb kütyű, ez egy tanúsított orvosi eszköz, más 2A típusú, és ezzel az orvosok kezelhetik a betegeket, és ennek különböző jellemzői vannak. Az első jellemzője ennek az eszköznek a telekonzultáció. A telekonzultáció, ahogy már hallhattuk, ez nem egy eszköz, ez nem egy kütyű, ez nem egy videó beszélgetés, ez egy tanúsított eszköz 2A besorolást kapott, az, az orvos biztos lehet abban, hogy meg tudják vizsgálni, diagnosztizálni tudják és kezelni tudják a beteget nagyon biztonságos módon. A második jellemző, ami ugyancsak nagyon fontos, az az, hogy orvosi kartonokat is be lehet gyűjteni. A betegek hozzáférnek ezekhez a kartonjaikhoz bármikor, és ezeket az adatokat megoszthatják más orvosokkal és a specialistákkal és akár határokon átnyúlóan is. Ahogy mondtam, adatokat is gyűjthetünk a mobil eszközökről is, ezekről a kütyükről, mindenkinek van ilyenje. Szerintem itt is, tehát ezeket az adatokat is be tudjuk gyűjteni. Összefoglalva a jellemzőket, a Medivio javítja a terápia hatékonyságát. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mik a fő előnyök a betegek, az orvosok, illetve az egészségügyi rendszer számára. A beteg nagyon gyorsan hozzáfér az orvoshoz a telekonzultáció által, a doktor számára viszont hatékonyság javul a kezelés szempontjából. És nagyon fontos előny az egészségügyi rendszer számára az, hogy ezáltal, a Medivio által sokkal hatékonyabban tudnak kezelni, és így az egészségügyi rendszerben a kiadások is csökkennek. Vannak epidemiológiai, ez lehet az egyfajta epidemiológiai vagy statisztikai adatforrás, és nyomon követhetik a gyógyszeres terápiát, ezen kívül az orvosi kartonok online elérhetőek, telekonzultáció és telekonferencia is lehetséges ezáltal. De mi a helyzet a rendszer biztonságával? Nagyon sok kérdés van az orvosi adatokat illetően. Ez teljes mértékben biztonságos ez a rendszer, mert ahogy az előttem szóló is elmondta, nagyon fontos az, hogy biztonságos rendszerek legyenek. A Medivio rendszer teljes mértékben biztonságos, tanúsítványaink vannak, ezek által be tudjuk e, mutatni, ezek e, ISO tanúsítványunk van, és kettes elvásárolású orvosi eszközről van szó. A Medivio, mint egy integrált európai telemedicina platform, valóban a beteget helyezi a középpontban. Ezt a terméket az Adameddel fejlesztettük ki, egy innovációs éllovas a lengyel gyógyászati iparban. A másik részevő a Silver Media volt, amely főként komputerszoftvereket fejleszt ki orvosi célra. A Medivio mindenképpen egy betegbarát platform. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Balkovski úr, szerintem nem én vagyok az egyetlen, akit új elemekről tájékoztattak ebben az előadásban. Nagyon meggyőző és uh, ígéretes volt az mint amit elmondott. Most pedig itt a lehetőség arra, hogy három percben megadjuk a szót a DJ Santénak, hogy a betegek szemszögéről beszéljenek. Piha úr van itt, és más kollégái is. Tehát használjuk ki ezt a három percet, tessék. Okay, this one. Thank you. Indeed, my name is Tapani Piha, I'm the head of uh, Cross. Valóban, én vagyok a Európai Bizottságnál a határon átnyúló és elektronikus egészségügye foglalkozó osztályvezetője. Mi köze a kettőnek egymáshoz tehetik fel a kérdést? Hát nagyon is sok minden. Hogyha határon átnyúló egészségügyről beszélünk, akkor ez alapvetően ez a betegek jogairól szóló jogszabályokon alapul, egyre fontosabb lesz ez a telemetria terjedésével. Nem sok kan engedhetik meg magán, maguknak, hogy egyik országban a másik utazzanak csak azért, hogy találkozzanak az orvosokkal egy vizsgálás érdekében, de a telemedicina erre is megoldást nyújthat. Az Az elektronikus alkalmazások segítségével a betegek jogainak érvényesítése is sokat javulhat. Ezen alkalmazások új lehetőséget adnak a betegek kezébe. Valóban a saját sorsát fogja így az ember, tartja az ember a kezében vagy a zsebében, ahogy az elnök úr mondta. Fontosnak tartjuk azt, hogy ezzel, ezen alkalmazások és az elektronikus vagy a mobil egészségügy elterjedésével az emberek is egyre inkább tudnak majd élni a jogaikkal. Az északi tagállamokban már bebizonyosodott, hogy nem csak a fiatalok e, élvezik ezeket e, az előnyöket, hanem az idősebb e, betegek is, akik jellemzően nagyobb vagy több ellátásra szorulnak. A fizioterápia például nagyon könnyen valósulhat meg tele medicina az internet segítségével. Láthatjuk azt, hogy milyen komoly előnyökkel járhat ez fiatalok és idősek számára egyaránt. A Digi Sante együttműködik az különböző beteg érdekképviseleti szervekkel, a a vonatkozó irányelv fennállásának az évfordulóját együtt ünnepeljük majd október során, és talán meg tudjuk majd mutatni azt is, hogy valóban milyen valós előnyöket nyújt ez az emberek számára. Az Európai Parlamentben nagyon sikeres képviselő lehetne. Mi hozzájunk szokva, hogy csak ilyen rövid idő áll rendelkezésünkre, és én tökéletesen tartotta az időkorlátot egy igazi képviselőveszett önben. Most a legérdekesebb rész következik, a spontán hozzászólások a képviselők részéről, és remélhetőleg majd válaszok a meghívott előadók részéről. Kohlicsek, Szilikiotis, Kalasz és Wirding képviselőtársaim vannak jelen, akik szót kértek, most van lehetőségük, kezdjük talán Ticsak úrral elsőként. Voorzitter, eh, dank u aan de sprekers voor de interessante uiteenzetting. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne. Koklicsek úr nem ellenkezik, neki adta meg ugyan a szót, de parancson, hölgyem. It's very uh, uh, exciting position. So, madam, continue. Parancsoljon, képviselő asszony, folytassa csak. Thank you. I, I thought I heard my name, so... Azt hittem, nevemet hallom. Meg is lepődtem. De lenne egy kérdésem. Elég gyakran azt hallom, hogy a mobil eh, egészségügyet eh, úgy kell kialakítanunk, hogy magába tudja foglalni a már meglévő eh, applikációkat, rendszereket, hogy minden adatokat ki lehessen eh, cserélni. Mi a helyzet azzal, hogy nagyon különböző nyelvekkel, amelyek minden betegségre más nevet alkalmaznak. Tehát a, az orvosi kifejezéseket is le kell fordítani. Hogyan lehet ezt nagyon gyorsan és hatékonyan megoldani? Thank you very much. Mr. Kohlicek now. Szerintem most már valóban Kohlicek kollega következik. Igen, köszönöm szépen. Én konnyitok egy keveset. Ehhez nagyon sok barátom és családtagom, rokonom is orvosként dolgozik. Az orvosok közös nyelve a latin, ezt jól tudjuk. Hogyha latinul meg tudunk a terminológia ügyben állapodni, hogy mit minek hívunk, akkor nekünk itt nem lehet ezzel bajunk. Egy elektronikus megoldás már elterjedben van Csehországban. Hogyha az adattárolást tudjuk valamennyire szabályosítani, akkor utazhat az emberekkel az adat. Hogyha latin terminológiában nem tudunk megállapodni, akkor használjuk az angolt, de az angol nagyon rugalmas, és minden szónak legalább 20 különböző 20 különböző értelme lehet. Inkább a német mellett szavaznék, az egy sokkal precízebb, pontosabb nyelv. protokoll, tehát az adatcsere alapja az, hogy legyen egy közös protokoll, egy közös szabvány, mint általában a technikában. Az értelmes terminológia azt jelenti, hogy egyértelműen meghatározzuk hogy miről beszélünk. egy szervet könnyen megtámadhatnak, de hogyha betegeknél tároljuk az adatokat, akkor sokkal bizt, nagyobb biztonságban vannak az adatok, sokkal kevésbé vannak kitéve támadásnak. És főként az időseknek felszes is segítségre van szükségük ez ügyben, de hát ez nem hiszem, hogy megoldhatatlan probléma lenne. Ki következik? Ja, elve, Kalasz asszonyról el meg ne feledkezzünk. Thank you. Um, thank you for... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. Felmerült bennem az a kérdés, hogy ugye jó célra próbáljuk a big data tehát az óriási adathalmazokat használni. Hát az Európai Parlamentben sokszor hasonló vitát folytatunk, és gyakran az hangzik el, hogy az emberek nem szívesen osztják meg az adataikat, azt mondják, hogy az egészségügyi adatok talán a legkényesebbek. De ezek az adatok tudnak a legtöbbet segíteni pont az embereken. Hogyan tudjuk valahogy ezt a látszólagos ellenmondást feloldani? Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy az emberek bízhassanak abban, hogy nem fognak visszajönni a megosztott egészségügyi adataikkal. Köszönjük szépen! szépen, képviselőasszony, valamelyik képviselőtársam még szeretne esetleg hozzászólni. Köszönöm szépen mondja Cassianos úr. A kutatás során is ez igen komoly problémát okoz számunkra, hogy az adatokat hogyan kezeljük, nem csak a big data ügyben probléma ez. Egyértelmű, világos választ nem biztos, hogy fogok tudni a, arra, hogy mi a megoldás de annyit tudok mondani, hogy világosan és nyíltan kell fogalmaznunk a betegek és a közülmi szemben, hogy ki fog hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Ha például mi egy kutatást végzünk, akkor megvan az etikai protokoll, eljárásrend, amelyet követnünk kell. Ez nagyon fontos, ki használja az adatokat, ki fér hozzá az adatokat, ezeket kivel osztják meg. A tapasztalatunk az, hogyha ezek az elejétől fogva világosak, mindenki számára, azok számára, akiknek az adatait használjuk, akkor jóval nagyobb az esély annak, hogy rábólintanak arra, hogyha felhasználjuk az adataikat. De igazából ez nem egy egyszerű kérdés. Különböző országok különböző szabályozással rendelkeznek, mindenhol más a, a, a hagyomány, más a megszokás, mások a szabályok, de szerintem felül lehet ezen emelkedni. Mm, szerintem meg lehet találni ennek a módját. Köszönöm, Borkovszki úr. Nos, pragmatikus szempontból mi teljesen nyitottak vagyunk a betegek irányában, és a fizikai szervereken teljes biztonságban vannak ezek az adatok, mi fizikai szerveken tároljuk ezeket, nem a felhőben, úgymond, pont a biztonsági megfontolások miatt. Anonim módon használjuk ezeket az adatokat, egészségügyi ellátóknak bocsátjuk a rendelkezésükre ezeket az adatokat, hogy hosszú távon az összegyűjtött adatok alapján minél jobb van részesüljenek. Meg kell tehát mondani őszintén, hogy az adataikat most és jövőben hogyan kerülhetnek felhasználásra. Köszönöm a világos válaszokat. Mikhail Bóninak kell, hogy átadjam a szót, aki a következő résznek az elnöki tisztségét ellátja majd. Köszönöm szépen. Mit is mondhatnék? The topic, yes, because uh, the second session... Nagyon jól felvezettük a második témát. Az, az M egészségügy végrehajtása elé eh, előtti akadályok, ez a címe a második résznek. Akkor tehát most eh, nincs más hátra, mint hogy a meghívott előadóinkat fölhívjam ide a pulpitusra. A észt vendégünket, illetve Digital Health Europe vendégét, amikor adatról, adatvédelemről eh, beszélünk, akkor azt látjuk, hogy van Európában egy általános adatvédelmi szabályrend. A végrehajtással kapcsolatban vannak csak különbségek a tagállamok között. 54 különböző opciója van a tagállamoknak arra, hogy ezeket végrehajtsák. Az egészségügy területén felmerül, hogy sokkal nagyobb fokú harmonizációra lehet szükségünk A nemzeti parlamentekkel együttműködve a jövő év során kell meggyőznünk a többi kollégát, hogy hasonló megoldásokkal tudunk csak előre lépni. De remélem, hogy ez ügyben majd most kicsit világosabban látunk. Most megadom a szót Avixo úrnak, aki pontosan erről fog beszélni, hogy az elektronikus alkalmazások tekintetében milyen etikai kódex képzelhető el. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és ahogy látják, a dia címéből is, elég hosszú címet javasoltam, de a fő üzenet azért ott van, és röviden tudok fogalmazni. A kérdés, hogy vannak-e keretek az adatvédelemre, a tulajdonjogra és, orda, tulajdonjogra és hordozhatóságra. Vannak ilyenek, de nem tudjuk, hogy ezek a rendeletek a céljuknak megfelelőek. De először inkább nézzük meg, hogy mi is ez a cél. Mindannyian hallottuk, hogy az ellátás az változik, a múltban, és még talán most is azért a legtöbb egészségügyi rendszer az úgy működik, hogy ugye a kórházak, ban csücsülnek az intelligens emberek a rengeteg technológiával, és abban reménykedünk, hogy ők majd a legjobb ellátást nyújtják az állampolgároknak, de közben azt hallottuk, hogy az új egészségügyi rendszerek teljesen másképpen néznek ki, a betegek az otthonukban maradnának, és az ellátás hozzájuk érkezik, nagyon sok támogat tájékoztató szolgáltatást kell ide beépíteni, információt, adatokat az érintett betegről. Azt is tudjuk, hogy, és erről is hallottunk már, hogy az eredmények, a bizonyítékok azok, amelyekre alapozunk, és minél több van ezekből, annál jobb. A költséghaszon elemzés is a célt szolgálja emellett. A személyre szabott szolgáltatásokról is hallottunk. Mit jelent ez? Ha összevetjük ezt mondjuk a top-down menedzsmenttel, tehát hogy az egészségügyi rendszerek így módon való működtetésével tulajdonképpen szolgáltatási egységeket osztanak szét az állampolgárok között, a másik megközelítés az az, hogy az adott betegre szabott leghatékonyabb szolgáltatást azonosítsuk be és nyújtsuk, és ez sokkal hatékonyabb, mint a régi szisztéma. Azt is hallottuk, hogy az innováció itt kopogtat az ajtón. Az egyik előadás Pont az egyik előttem szóló említette, hogy a bizottság minden tagállamban rengeteg ilyen kutatási projektet finanszíroz, mindenki igyekszik, hát akkor használjuk fel ennek a kutatásnak az eredményét, ez a cél. De persze a történet nem itt kezdődik, és remélem, hogy néhányan önök közül olvasták azt a jelentést, amelyet négy és fél évvel ezelőtt adott ki az eHealth task force, az Európai Bizottság Thomas Henry Kilvesz elnök letével vezette ezt a testületet. Ő nemrégiben fejezte be az észt köztársaság elnöki tisztében végzett munkáját. A cél az az volt, hogy kevésbé intrúzív és személyre szabottabb ellátást lehessen nyújtani öt, a változás öt mozgató rugóját próbálták meghatározni, ebből az első a legfontosabb az, hogy az egészség egy nagyon személyes dolog. És annak érdekében, hogy az adatok és az információk segítsék az embereket, be kell őket vonni ebbe, az ő ellenőrzésük alatt kell, hogy legyenek ezek az adatok. A beteg adatok, és itt a betegek által meghozott döntésekről van szó, ezekről, ezekre van szükség, lehetővé kell ezeket tenni természetesen együttműködésben az egészségügyi szakemberekkel és specialistákkal, nem feltétlenül csak az orvosokra és nővérekre gondolunk. A második dolog a piramisban, amit az előbb mutattam önöknek, az adatok nagy része az intézményeken belül marad, amelyek a dián szerepeltek, tehát az adatok nem közlekednek szabadon, úgymond, a különböző intézmények között, és ezt meg kell változtatni. Ennek sok oka van. Szabadon kell, hogy áramoljanak az adagok, az adatok az egészségügyi intézmények között, és ahogy nemrégiben hallottuk, a tagállamok között is, tehát a határokon átnyúló ellátás ennek az átjárhatóságnak a része. A harmadik dolog az integráció szolgáltatás, ez egy kicsit eltér a piramistól, ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a szolgáltatások össze vannak kapcsolva. Egyébként a betegek is egyre inkább lehetővé fogják tenni ezt az összekapcsolást az intelligens mobiltelefonjaikkal, és így tovább, és el tudják majd érni, illetve rendelkezésre tudják bocsájtani az adatokat ennek az integrált rendszernek a részeként. A negyedik forradalmi változás, haladtuk a biztost, hogy megérett az idő, a lépésre, itt a technológia, nagyon jó példákat látunk a világon máshonnan, tessék itt az idő cselekedni. És én megismétlem azt, amit már mások is megtettek sokan, a technológia önmagában nem tudja csökkenteni a szakadékot azok között, akik használhatják ezt, vagy sem. Nem szabad a digitális szakadékot erősíteni vagy megteremteni. Ezt a digitális szakadékot meg lehet szüntetni a társadalomban a hátrányosabb helyzeti csoportokra odafigyelve. Mi a jelenlegi helyzet? Nem fogom megismételni az előttem elmondottakat, tehát a szakmai részeket. Megvan az Európai Uniós szinten az érintett szabályozás, és az orvosi berendezések, amelyek ez alá esnek, lefedettek, viszont vannak még olyanok, amelyek nem minősülnek orvosi berendezésnek, tehát ilyen életminőségi alkalmazások, jólétre vonatkozó alkalmazások, és így tovább mondjuk az általános termékekre vonatkozó irányelvhez tartozhatnak, vagy egymásik, de nem tudjuk ezt pontosan, és az Európai vagy az elektronikus kereskedelmi irányelvhez, a tisztességesen, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvhez, ezt nem tudjuk, és az Európai Bíróság sem nyilatkozott még a témában. Tehát nagyon sok minden nem tudunk, majd a gyakorlatban fog kiderülni, hogy mi a helyzet. Egy valamit tudunk, és az itt is elhangzott, az az, hogy van egy elfeledett jogszabály, úgymond, ami a magánélet adathez és az adatvédelemhez való jogról szól. Az önök segítségével, az Európai Parlament segítségével és a nemzeti kormányok segítségével ugye van egy általános adatvédelmi rendelet, amelyet nem régiben fogadtak el, két év múlva lép életbe, és ez bizony nagyon fontos. Fontos az, hogy együttműködjünk ennek a végrehajtásában, hogy ezt úgy hajtsuk végre, ahogy az eredetileg szándékozott volt. A saját hazámban, Észtországban az adatvédelmi hivatal munkatársait kérdeztük arról, hogy mi is a helyzet. Azt a választ kaptuk, hogy hát ezt, ezt most um, Észtországban egy 13 oldalas szabálysor volt, nagyon sok és gyakorlati dolgot tudtunk megvalósítani az állampolgároknak, jól ismertük a szabályokat, most pedig 300 oldalnyi joganyag ül a nyakunkon, és kicsit kaotikus, ezt nem, ismer, nem ismerjük, de át fogjuk rágni magunkat rajta, és az biztos, hogy nem fog bennünket megakadályozni abban, hogy az e-health vagy az m-health kezdeményezést megvalósítsuk. Tehát, hogyha valaki hozzá akar férni az adatokhoz, vagy tárolni akar adatokat, amelyek egy Európai Uniós állampolgár magáneszközén már tárolódnak, erről szól vannak ezek a szabályok. És említettem a fogyasztóvédelmi jogokat, az e-commerce jogokat, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, ezekről is megvannak az irányelvek. Én egyébként az e-health hálózatnak az m-health alcsoport elnöke vagyok, és a tagállamokban vizsgálódunk. Most ott tartunk, hogy az információkból az derült ki, hogy a tagállamok ambíciózusak, megfelel minden annak a célnak, amelyről az elején szóltam. Tehát javuljon a mobilitás, javuljon a minőség, költségmegtakarítás legyen, betegorientált egészségügyi rendszerek és az egészségügyi ágazat piacfejlesztése megvalósuljon. A jogi helyzetet illetően nagyon kevés helyen van eh, digitális egészségügyi szabályozás. Ami a digitális egészségügyi adatokról szóló általános szabályozást illeti, tulajdonképpen ugye a való világban én tudom igazolni a személyazonosságomat a digitális téren még nem annyira. Észországban mindannyiunknak egy digitális identitása van, és ez különböző adatforrásokhoz kapcsolódhat más és más helyeken, de a többi tag Európai Uniós tagállamban nem feltétlen ez a helyzet. Vannak olyan tagállamok, amelyek már elkezdték a munkát, koordináljuk a tevékenységet annak érdekében, hogy ne 27 különböző tanúsítási rendszer valósuljon meg, hanem lehetőleg csak egy. És nagyon sok tagállam foglalkozik azzal is, hogy az egészségügyi szakembereket, a lakosságot oktassa és képezze, mert folyamatosan változik minden azt is hallották, hogy ezen tevékenységek közül nagyon sok, tehát ugye a puha jogi dolgok az EU-s szinten valósulnak meg, a puha jogi koordináció az már zajlik. A magánélet védelmével kapcsolatos magatartási kódex a mobil egészségügyi alkalmazásokhoz a tudásom szerint nem sokára majd elfogadásra kerül, még idén, és reméljük, hogy a jövő évtől a társaságok majd önkéntesen követhetik is ezt, alkalmazhatják is. Most zárásként a társadalmakban az állampolgárok mindennek a mozgatórugói, tehát hogyha valaki tudni akarja, hogy valami megfelele a kívánt célnak, akkor tőlük kell tanulni. Tehát hallgassuk meg őket, tanuljunk tőlük, figyeljünk oda az igényeikre, mit várnak el ezektől a szolgáltatásoktól. Felmerült egy kérdés, hogy vajon az emberek nem érzik-e magukat kényelmetlenül akkor, hogyha az adatokat megosztják, máshogy is tárolják. Az észlakosság 85%-a, amikor megkérdezték, azt mondta, hogy fel lehet használni ezeket az egészségügyi adatokat kutatási és egyéb célokra, hogyha ez hasznos és anonimizált. Azt a választ adták, hogy igen, szeretnénk ezt, és más országokban is hasonló adatokat tapasztaltunk, vagy látunk. A digitális szakadékról már beszéltem, a hitelesítésről és engedélyezésről is és a jogszabályi keretekről is. Megvannak a keretek, meg kell tanulni, hogy ezeket hogyan alkalmazzuk, de hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy a jogi kereteket nem lehet nagyon egyszerűen átültetni egyik országból a másikba. Észországban a jogszabály az érintett technológiára van szabva, illetve azon irányítási modellekre, amelyek lehetővé teszik az eredmények nyújtását. Más országokban viszont változhatnak a jogi keretek, de az is lehet, hogy más technológiát alkalmaznak arra, hogy ugyanazt az eredményt aztán a végén elérjék. Tehát ha a cél teljesül, akkor nem csak jogszabályok, hanem mások is bejönnek ide a képbe, a technológia és az irányítás, ami garantálja a cél elérését. És most másoktól lopok okos gondolatokat, azt hiszem Albert Einstein véleménye nagyon igaz ezen a téren, mindent a lehető legegyszerűbbé kell alakítani, de nem ennél egyszerűbbé. Tehát ne bonyolítsuk az életünket, és a helyes megközelítés szóval. meghatározásakor legyünk intelligensek. Mit jelent az intelligencia? Van egy célunk, és ezzel ehhez alkalmazkodunk, tehát az adaptív magatartást valósítjuk meg. A cselekvés a tanulás része, így megtudhatjuk, hogy a keretek megfelelnek-e a céloknak. Köszönöm. Thank you very much uh, for your... Köszönöm szépen Szerintem fontos az, ahogy ön is elmondta az előadása végén, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen fajta feltételekre van szükség. Ennek során nem csak a jogi keretre kell koncentrálni, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan lehet összekötni a jogi keretet, a jó kormányzást Eh, az állampolgárok részvételével. Szerintem Észtóni esetében ez egyszerűbb, hiszen ott eh, ők már beléptek sokkal hamarabb a digitális korszakba, mint más tagállamok. Gyakran mondom azt, hogyha Európa digitalizált akar lenni, akkor Európának Észtországá kell válnia. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos minta és jó kiinduló pont a vitánk szempontjából, és abból a szempontból, hogy tanulhassunk, és láthassuk azt, hogy mi lehetséges, és milyen fajta szabályokra van szükség ahhoz, hogy előre haladjunk. De sokkal inkább digitálisan előremutató társadalomra is van szükség, mert hogyha az egészségügyről beszélünk, akkor ehhez az kell, hogy még inkább továbbfejlődjünk digitális szinten, úgy, hogy mindenkit bevonjunk, mindenki egyenlően hozzáférjen ezekhez a lehetőségekhez. Most pedig szeretném megadni a szót Michael Pastorénak, aki a Digital Europe e- egészségügyi csoportjának vezetője, és ő a mobil egészségügyi megoldások inter Operabilitásáról fog beszélni. Hadd mondjak néhány szót. A Digitális eh, Európa, a digitális eh, iparág eh, platformja 61 céges taggal rendelkezik. Már a kezdetek óta részt veszünk abban a munkában, amit az Európai Bizottság kezdett el a mobális egészségügy kapcsán. Megpróbáltuk ezeket a kérdésköröket azonosítani, amiket a fogyasztók felvetettek a konzultációk során a 2014-es zöldkönyv konzultációja kapcsán. Akkoriban a bizalom volt a fő kérdés az adatok felhasználásával kapcsolatban, de azzal kapcsolatban is, hogy mennyire megbízhatóak ezek a begyűjtött adatok. És ez az a második aspektus, amelyről szeretnék beszélni. Persze szívesen beszélek az eljárási kódexről is, amit kifejlesztettünk, és remélhetőleg ezt majd jóvá hagyják az év végén. De majd meglátjuk. Ami az applikációk megbízhatóságáról megbízhatóságára vonatkozik. Júliusban tavaly az Európai Bizottság iránymutatást adott közre az applikációk megbízhatóságáról, amelyeket felhasználnak egészségügyi célra. Az Európai Bizottság azért indította ezt az eljárást, ezt a folyamatot, hogy elkészülhessenek ezek az iránymutatások. Ez év márciusában az Európai Bizottság megbízta a munkacsoportot azzal, hogy eh, hozza létre ezeket az iránymutatásokat. Nagyon széles körű ez a csoport, különböző eh, szereplők vesznek ebben részt, iparág képviselői, a civil társadalmi szervezetek, orvosi szervezetek, betegjogi szervezetek, nemzeti eh, adminisztráció képviselői is. Miért? Azért, mert nemzeti regionális szinten már láthatunk hasonló elképzeléseket. A cél az az volt, hogy a legjobb gyakorlatot sikerüljön egyesíteni egy dokumentumban, amely az egész Európára érvényes eh, lehetne. Az iránymutatások célja az az, hogy ez önkéntes, az appfejlesztők erre vonatkozhatnak, de ez nem kötelező jellegű. Márciusban tehát beindult ez a gyakorlat. Úgy szerveztük meg a munkát, hogy két-három különböző csoport volt. Az egyik az iránymutatások hatájával foglalkozott, a másik a célcsoportokkal, az orvosokkal, az appfejlesztőkkel, fejlesztőkkel a harmadik csoport pedig a módszertannal foglalkozott, hogy ezek az iránymutatások hogyan is működjenek. A mi perspektívánkból, tehát a Digital Europe perspektívájából az iránymutatásoknak két fő aspektusra kell koncentrálniuk. Az első az az lenne, hogy ez előnyére várjon a közegészségügyi hatóságoknak, fel tudják mérni a hatásosságát és tudományos megalapozottságát a mobil applikációk által begyújtott adatoknak. A másik cél pedig az az, hogy egyfajta iránymutatás legyen az appfejlesztőknek, amikor létrehozzák az apjaikat, hogy a lehető legjobb gyakorlatokat belevonják ezekbe, és biztosítsák azt, hogy a begyűjtendő adat az valóban érvényes adatokat jelent, és megbízható adatokat. Folytak a viták, és nem titkolom azt sem, hogy voltak vitás kérdések is, különböző nézetek is voltak a csoporton belül. Miért? Azért, mert elkezdtünk beszélni a hatály kiterjesztéséről, a konformitásra, a megfelelésre, a kockázat elemzésre. Szerintünk fontos tisztázni a különbséget, aközött, hogy mi a konformitási mm, felmérés, ezt már a jogszabályok is előírják, és a megbiztosság felmérése között itt nincs egyértelmű jogi keret, de megpróbáltuk ezt bevenni az iránymutatásba. Nagyon gyakran a eljárási kódex esetében azt láthattuk, hogy van egyfajta szürke terület, ez pedig az a határ, hogy mi orvosi eszköz, és mi nem az az Európai Bizottság, de az ipar maga is ezt a szürke zónát úgy vél, hogy ez, ez a szürke zónához tartozik a mobil applikációk területe is. Jobb kockázatfelmérési rendszerre van szükség a mobil apok esetében. Meg kell vizsgálni azt, hogy melyek nem tartoznak olvasó területbe, A cél az az, hogy a nagy vállalatok jogi erővel rendelkeznek, viszont a kisfejlesztőknek nincs meg ez a jogi erejük. Tehát az iránymutatásnak mindenképpen egyértelműnek kell lennie mindenki számára. Néhány koncepciót szeretnék megemlíteni az iránymutatásoknak a mobil applikációk hatékonyságára és pontosságára kell koncentrálnia. Itt alapul vesszük a már meglévő jogszabályokat, az orvosi eszközökre vonatkozó irányelvet, illetve az ide vonatkozó iránymutatást is. Hogyha meghagyjuk ezt a kockázat felmérési részt, akkor lehet, hogy tanúsítvány fog létrejönni. Andaluziában, Egyesült Királyságból is láthatunk példákat arra, hogy van egyfajta fajta előírás már iránymutatás az orvosi applikációk esetében. Ez igazából kiegészíti azt, ami már európai szinten létezik jogszabályok formájában. Tehát az orvosi eszközökre vonatkozó irányelvet és annak iránymutatásait. Hogyha túlságosan sok tanúsítványt követelünk meg, akkor zavart okozhatunk az appfejlesztők körében, amikor azok apokat fejlesztenek, és fel kell venniük a dizájnba ezeket az elemeket. Itt abba is hagynám, és Szívesen megválaszolom a kérdéseiket, hogy még interaktívabb legyen mindez, hiszen úgy vélem, hogy nagy érdeklődésre tart ez számot. I remember. Köszönöm szépen. Emlékszem, hogy a parlamenti ciklus elején, 2014 őszén kezdődött az eszmecsere M egészségügy témájában felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy szabályozzunk, de hogyan? Elkerültük azt a helyzetet minden esetre, hogy a túlszabályozásból indultunk volna ki egy etikai kódexet kidolgoztunk, ez jó. A, szabályozásra szükség van, ugyanakkor fontos, hogy figyelemmel kövessük, hogy hogy alakulnak a dolgok. Ez az etikai kódex az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve elkészült, most azonban új kérdéseket kell föltennünk, és ezekre új válaszokat kell adnunk, ahogy az elhangzott. Most pedig a DigiConnect képviseletében itt lévő bizottsági szakértőkhez fordulok. Talán egyike azoknak az Európai Bizottságnál, akik eh, ennek a problémának a legtöbb szempontját átlátják. Általában akkor a jó az együttműködés köztünk és az Európai Bizottság között, amikor értik a problémánkat. Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Mit is tehetnék hozzá? Az e-health task force jelentésére had utaljak itt az öt ajánlás egyikéről hadd emlékezzek itt meg. Ez pontosan a Digital Health Literacy témáját érintette. Tehát azt, hogy az embereknek értenük kell, az egy, egy újfajta jártasságot kell elsajátítaniuk a mobil és elektronikus egészségügy terén hand in hand with that, I would... Kéz a kézben ezzel szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy mi, és általában az egészségügyi dolgozók tisztában legyenek ennek az előnyeivel. A Horizont 2020-as projekteinknek ez az egyik legfontosabb elvárása, azaz, harmadsorban magunk részéről Horizon 2020 keretein belül megpróbáltuk egy kicsit ezt továbbvinni a WHO-val és a Nemzetközi Tárközlési Unióval együttműködésben az elkövetkezendő hónapokban fogunk majd dönteni az Európai e, Mobilegészségügyi Hubról. Először is adatgyűjtés folyik majd, ahogy az első részben ezt kihangsúlyozták, másodszorban pedig a mobil egészségügyi stratégiák végrehajtásában segítjük majd a tagállamokat. Végül még annyit hadd mondjak azért el, Boni úr említette, hogy vannak új elemei ennek a vitának, a 2012-ben fogadtuk el a cselekvési tervet, A félúton járunk. 2020-ban fog csak lejárni ez a cselekvési terv. időben járva nem fogják elhinni, de idős felülvizsgálatot végzünk. A nyilvános konzultáció pontosan azt célozza, hogy mik azok a az új területek, amelyeket alaposabban körbe kell eh, járni, és lehet, mik azok a kérdések, amelyek fölött esetleg átsiklott a figyelmünk. Köszönjük szépen! Az Európai Parlament részéről, nem tudom, ki szeretne hozzászólni, ez egy jó pillanat lenne, hogy kicsit jobban, bővebben kifejtsék a véleményeket egy-két téma ügyében. Kachlicek úr esetleg. Köszönöm szépen a szót. Avixó úr Részországból foglalkozott ezzel. Mi a következő lépés, hogyan tovább, hogyha adatokat akarunk gyűjteni, és ezeket táv felhasználásra szánjuk, akkor egy egységes protokollra van szükség, hiszen egyébként nem fognak tudni kommunikálni egymással ezek a gadgetek, ezek az eszközök. Ezt azt hiszem önök nálunk sokkal jobban tudják. Észtországban az elektronikus közigazgatás terén jóval előrébb járnak Európa legnagyobb részénél. Tehát egy közös szabványosított protokollra van szükség, mindegy, hogy milyen kódolása van, milyen nyelven visszük be az adatokat, hát, hogy egy, egy egységes terminológia mindig segít, hiszen az orvosok mindig megértik egymást latinul, ugye, ha más nem. Alapvetően tehát egy közös protokollt kell elfogadnunk, onnantól már minden egyszerűen megy tovább. Ask. Um, ja, ik had ook eigenlijk een vraag gesteld in verband met taal. Um... Már feltettem a kérdésemet a nyelvvel kapcsolatban. Európában élünk 28 tagállamban, sok nyelvet beszélnek ezekben az országokban. Az apok által, a rendszer által határokon átnyúlóan tevékenyhetünk, viszont a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt összekötni azzal, hogy ilyen sok nyelv van használatban. Very much. Ah, if you, if you agree, I think that we... Ha egyetértenek, akkor azt hiszem, van még bőven időnk az igazi vitára, úgyhogy több kérdést is összegyűjtenénk. A, bek, a vendégeink, a hallgatóság irányában is nyitok, tehát Bárki a jelenlévők közül szeretne ezen a ponton kérdést feltenni? Igen, parancsoljon. Annyit kérek csak önöktől, hogy mutatkozzanak be. Köszönöm szépen. Német egészségbiztosító képviseletében vagyok itt. Yes, uh, something which is very important. Egy nagyon fontos kérdésre szeretnék itt utalni, amely felmerült Észtország kapcsolatában Mi Németországban csak ámulva nézzük, hogy Észtország mi mindent ért már el. A könyv címe az volt, hogy az, az európai egészségügyi ellátás átalakítása 2020-ra. Valami ilyesmi, ugye? E egészségügy, M egészségügy, erről beszélünk. Hát ez az egész egészségügyi ellátórendszert át kell alakítani. Teljesen megváltozik az, ahogy szolgáltatást nyújtunk az egészségügyben, a digitális um, egészségügyi készségek is felmerülnek itt. A kórházaknak, az egészségbiztosítóknak, az ellátórendszereknek és a betegeknek valahogy egy, egy közös nyelvet kell beszélniük. Az Európai Bizottság hogyan tud esetleg segíteni a, a, a gyakorlatban bevált dolgokat próbáljuk közös szabványát tenni. Ugyanakkor nagyon eltérő rendszerekben nem feltétlenül működnek mindig ugyanazok a megoldások, lehet, hogy nem minden Észtországban tökéletesen működő megoldás működik majd Németországban is. Köszönjük. Ki más szeretne feltenni kérdést? Az Európai Bizottság részéről valaki? Igen, a terminológia többször is felmerült. Szemantikus interoperabilitásnak hívjuk mi ezt szaknyelven, hogyan értik meg egymást az orvosok, azaz. Felmerült a latin, mint a lingua franca, az orvosi szakma közös nyelve, de persze a betegségek nemzetközi besorolása vagy osztályozása pontosan ezt a célt szolgálta, vagy szolgálja. Sokkal összetettebb terminológiára van szükség. A SNOMED például kb. fél millió fogalmat próbál összehangolni, és teljesen számítás, számítógépesített módon teszi mindezt. A SNOMED terminológiát próbáljuk mi is át, eh, átvenni, de nagyon izgalmas lenne ez. De Andrukaitis biztos úr is említette az elején, hogy az határon átnyúló elektronikus eh, recept felírás, illetve a betegadatok cseréje. Mind a kettő remutat arra, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy egy elektronikus eh, recept egy másik országban ugyanazt a gyógyszert jelentse a gyógyszertárban. Tehát vannak igen terminológiai, szemantikai problémák. Dolgozunk a problémán. Globális megoldás egyelőre nem alakult ki. A mesterséges intelligencia az egyik új fejlemény, amely eltávolodik a terminológiától, egy, egy, egy értő rendszert jelent tulajdonképpen, a másik pedig a hálózat finanszírozási eszközön belül az automatikus fordítás projektje. Tehát vannak olyan kezdeményezések, amelyek a szemantikus interoperabilitásra próbálnak a megoldást találni. Azt hiszem, hogy eltekintetben nagyon nagy várakozásaink lehetnek. Köszönjük! Még mindig rengeteg időnk van további kérdésekre, hozzászólásokra. Ne. Hello, my name is Thomas Kangatuna, I work for Brussels Master in Brussels. Egy konzulens cégnek dolgozom itt Brüsszelben. Inkább egy megjegyzésem lenne, nem annyira kérdés. Először is nagyon érdekes ez az eszmecsere az M mobil egészségügyről, nagyon sok érdekes témát érintettek. Amikor Cassianos, vagy majd Pastore urak hozzászólását hallgattam, akkor mindig az a benyomásom volt, hogy a mobil egészségügy nagyon kényes kérdés, mert egyrészt egy túl európai szinten igencsak szabályozott témáról van szó, az egészségügy hogyan ér, eh, kapnak ellátást az emberek, ugyanakkor hogyan tudjuk az innovációt fenntartani Európában. Azt hiszem, hogy a Juncker Bizottság számára ez elég fontos eh, téma. Na, tehát tényleg eh, nagyon érdeklődő várom, hogy mik lesznek az új fejlemények ez ügyben a jövőben. Audience? Még valaki? Most vagy soha, itt a soha térő lehetőség. Jó, akkor újra mi térfelünkön pattog a labda. Panelista meghívott vendégeinkhez fordulok, a felvetett kérdésekre kívánnak-e esetleg reagálni, hogyha úgy érzik, hogy önöknek szegeztek egy kérdést. Köszönöm. Uh, thank you, uh, uh, Tavani, uh, from the Commission side to, to starting uh, the story, which basically would have... Köszönöm szépen. Én is abból indultam volna ki egyébként, hogy a különböző nyelveket a különböző országokban um, hogyan tudjuk uh, közelebb hozni egymáshoz, hogy megértsék egymást. Nyilván nem lesz uh, semmifajta egységes uh, protokoll, hanem szolgáltatásonként lehet ezt haladni, szolgáltatásonként lehet ezzel haladni, lehet, hogy lesz ilyen protokoll, vannak persze nemzetközi dolgok, a betegségek osztályozása és így tovább, de mondjuk egy olyan egyszerű dolgot, mint mondjuk egy receptet, hogy Finnországban is és Görögországban is megértsenek, nyilván egységes formátumban kell megjeleníteni, illetve hát ezt részletekben, részletekbe kell bocsátkozni, és ez meg fog történni, az országok megállapodtak, többen is, abban, hogy ezt a fajta szolgáltatást 2018-tól ez bevezetik, az Európai Bizottság már alapokat is, pénzalapokat is rendelkezésre bocsátott, el. szerintem ez meg fog történni. És azért hangsúlyoztam én a betegek szerepét ebben, és azt már említették mások is, hogy az egészségügyi rendszerek átalakítása, átalakulása nagyon fontos, az az, mert a, a hatalom két helyről származik. Az egyik az információ, a másik pedig a pénz. Tehát a pénzhatalom és az információ hatalom. Tehát hogyha szeretnénk az állampolgárokat ellátni ezzel a hatalommal, ezzel nem azt mondom, hogy az egészségügyi szakemberektől vegyük ezt el, hanem azt mondom, hogy nekik is adjunk belőle, akkor legyen részük az adatokból és az információból, amely jelenleg az egészségügyi intézményeknél tárolódik. Nagyon sok barátom, szakember, akivel együtt tanultam, tudom, hogy fél attól, hogy mi lesz, mert a betegek majd nem, nem értik ezeket az adatokat, sokkal nagyobb kockázata lesz annak, hogyha a betegek több információt fognak kapni az egészségügyi állapotok, állapotokról, megijednek, elijednek, sőt, most már tudjuk, hogy ennek az ellenkezője igaz, és egyébként a tájékoztatás is ezzel párhuzamosan fog történni. Köszönöm uh, a bizottsági kollégának, hogy ezt megemlítette. Az EU szinten és a tagállami szinten párhuzamos lesz a tájékoztatás, az információ. Tehát az az igazság, hogy a félelmek nem váltak be, a betegek nem félnek. És ugye a cél, ha egyetértünk a célban, abban, hogy át újra tervezzük az egészségügyi rendszereket, és a betegeknek több hatalmat adjunk, akkor fel sem tesszük azt a kérdést, hogy az adatok a betegek kezében legyenek-e vagy sem. Megvan a rendelet, amit említettem, ugye ott van, hogy a tájékozott döntést kell meghoznia a betegnek, tehát az információt a rendelkezésére kell bocsájtani, de a megoldások különböznek. Észtországban átláthatóvá tesznek mindenet, mindent, tehát az egészségügyi portálon az állampolgárok hozzáférhetnek az adatokhoz. Most itt az egészségügyi szolgáltatások állnak a középpontban, tehát hogyha mondjuk egy orvos felír valamit egy betegnek, akkor utána a beteg azt tudja, hogy történt-e információ csere egy másik szakemberrel vagy sem. Hát miért ne láthatnám én például azt, hogy az anonimizált adataimat hol használták fel egészségügyi kutatási célokra? Meg lehet tanítani az embereknek ezt, el lehet nekik magyarázni, hogy ez az ő előnyüket is szolgálja, az ő hasznukat is szolgálja, és másoknak is segítenek ezzel, akkor az a vízió, amit a biztos úr felvázolt, valóban megvalósulhat. Tehát, hogy legyenek ilyen hatalmas adatközpontok. Egyébként ezeket szét lehet osztani több országba, több, több tagállamban. Tudom, hogy Dánia és Finnország már megállapodott, hogy létrehoznak valamit. Észtország most szintén az északi országokkal tárgyal, tehát ez lehetséges de csak akkor lehetséges, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy ezt akarja a lakosság, és hogyha hasonló dolgok indulnak be másút is, és folyamatosan figyelemmel kísérjük azt, hogy a jogi kereteket hogyan alkalmazzák a valós világban. És akkor, hogyha változtatásokat tudunk eszközölni, kezdve a puha jogi eszközökkel, akkor, hogyha látjuk, hogy robusztusabb fellépésre van szükség. Jelenleg egyelőre úgy tűnik, hogy nincsenek akadályok előttünk, tehát előre lehet lépni. Ne? Köszönöm, Mikéle következik. Igen. Néhány megjegyzésem lenne a kapcsolatban, hogy a globális egészségügyet hogyan szabályozzák, vagy túlszabályozzák esetleg. Szerintem rendkívül szabályozott területről van szó, de ez egy jó dolog. Például, ha már az adatokról beszéltünk, és az adatok megosztásáról, ahogy itt én is beszélt erről, akik ezt ismerik, ezt a témát, ugye tudják, hogy vannak olyan elemei ennek, amelyet nagyon szigorúan szabályoznak, és nemzeti szinten ezt elérik, különböző rendelkezésekkel érik ezt el a tagállamok, de létezik mindez. Mi támogatjuk azt, hogy az adatáramlás megvalósulhasson az Európai Unióban. Az egészségügyi adatok terén is, hát ez nagyon-nagyon hasznos lenne. Képzeljünk el egy EU struktúrát, amely támogatja az EU-s szintű e egészségügyi rendszert. A magatartási kódexben, amelyet egyébként említettem a az előadásomban megpróbáltuk ezt beépíteni, vagy hát ennek elemeit beépíteni, hogy hogyan lehet a felhasználók bizalmát erősíteni, de gondoltunk a fejlesztőkre is, hogy olyan alkalmazásokat dolgozzanak ki, amelyekben valóban bízni lehet, amelyek adatokat gyűjtenek be a felhasználóktól. Azoknak, akik nem nézték meg ezeket a lehetőségeket, azt javaslom, hogy vizsgálódjanak, nézzenek körül, mert úgy tűnik, hogy ezzel komoly előrelépést lehetne elérni más kezdeményezésekhez képest. Ami a megbízhatóságot illeti. Tehát, hogy az adatok mennyire megbízhatóak. Említettük ezt a panel előadásai során, hogy nagyon fontos, gyakorlatilag alapvető, hogy ezek megbízható adatok legyenek. Van egy, gyakor, egy olyan gyakorlat, amelyet alkalmazunk, ez beválhatna nem csak a nemzeti szinten, hanem a vállalkozási szinten is, úgy, hogy a meglévő jogszabályokat betartják. A kemény jogi eszközöket is hangsúlyoznám, amelyek már életben vannak, tehát az egészségügyi adatok, illetve hogy mennyire megbízhatóak a mobil alkalmazásokkal begyűjtött adatok, tulajdonképpen nem számít, hogy egészségügyi alkalmazásokat nézünk, mobil alkalmazásokat, vagy nem egészségügyi mobil alkalmazásokat, mert ennek a két elemnek úgyis minden, minden esetben meg kell valósulnia. Tehát más szóval azt mondom, hogy nem számít, hogy egy alkalmazás olyan adatokat gyűjt be, amelyeket mi egészségügyi adatoknak definiálnánk. Nem kell ezt attól még egészségügyi alkalmazásnak titulálni. Nem kell ebbe a kategóriába sorolni. És ugyanez vonatkozik a megbízhatóságra is, mármint tudományos szempontból. Tulajdonképpen ez a két aspektus az határokon átnyúló, az mindegy, hogy egészségügyi vagy életmódra, életminőségre vonatkozó alkalmazásokról van szó. Köszönöm, mondja az elnök, most megpróbáljuk lezárni az eszmecserét, a második panel munkáját, és Aloiznak adom át a szót, a záráshoz, hogy az MV szakbizottság nevében zárja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én nem tudok olyan jól uh, latinul. To think about the replacement of the Brexit language with, with Latin. A Brexit-tel lehet, hogy a latin átvehetné a lingua franca szerepét, Na jó, de hát. Életem, illetve a napom legjobb része ez a két óra volt. Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Polgárként örülök annak, hogy mobil egészségügy úgy tűnik jó úton halad, és úgy tűnik, hogy jobb ellátásban részesülhetek, könnyebben juthatok adatokhoz. Lehet, hogy kevesebb időt és kevesebb pénzt kell majd az egészségemre fordítanom. Emlékszem, évekkel, évtizedekkel ezelőtt amikor édesapámnak vagy édesanyámnak csak a, a vérnyomás mérés egy egész napjába tellett, hiszen két óra volt gyalog a legközelebbi városka. Ehhez képest ez tényleg forradalmi újítás. Én egyik vagyok azoknak a jogalkotóknak, aki most ezen konferenciának köszönhetően már sokkal jobban érti ezt a témát. Néha ebben a házban hogy a világ körülöttünk gyorsabban mozog és alakul, mint mi magunk. Sok terület van, az Európai Unió fellépésének sok olyan területe van, ahol bizony nem vagyunk elégedettek az eredményekkel, de az egészségügy terén még akkor is, hogy ha uniós szinten bizony hatáskörünk nem nagyon van, úgy tűnik, hogy mintha valami működne. Ne. A digitális napirend az egyike ezeknek a dolgoknak arra van szükség szerintem, hogy eh, ezzel az úton menjünk tovább, talán még ambiciózusabban kellene értelmezni a Lisszaboni szerződést. Szerződés módosítás nélkül is szerintem sokkal többet tudunk tenni, az emberek pedig azt várják tőlünk, hogy 28 tagállam együttműködésében kell, hogy legyen valamiféle hozzáadott érték. Egyes elemei felvillantak talán ezen lehetőségeknek, ezen hozzáadott értéknek. Tehát nagyon ösztönzően hatott rám mindaz amit ma itt láttam és hallottam, mint egy reményel tölti el szívemet. Ezért az Európai Bizottságot üdézzem zárásképpen, megérett az idő a cselekvésre, hát akkor utcu neki, tegyük valamit ennek érdekében. Az Envi Szakbizottság részéről pedig köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Főként szlovénként szlovén vendégcsoportot üdvözlöm, azon fiatalokat, akiket eh, úgy tűnik, hogy nagyon érdekel az egészségügy. Very much, Alois. I, I think that... Uh... Köszönjük, Alois. Az Envi és az ITRE egy kiváló meghallgatást hozott tető alá, és ez nagyon hasznos lehet még a jövőbeli munkánkban. az eszmecseréből levonnék némi következtetéseket, ha nem bánják. Először is mindannyian tudjuk, értjük, hogy olyan időket élünk manapság, amikor is az egészségügyi ellátó rendszerek átalakulóban vannak. Egy paradigma váltásról van szó, healthcare systems is much more aimed at prevention. Sokkal inkább a prevencióra helyeződik a hangsúly. Az élet minőség kerül előtérbe. Másodszorban. Az orvosi eszközökről is beszéltünk, a különböző alkalmazásokról azon alkalmazásokról, amelyek nem orvosi eszközök, de mégis relevánsak és sokat segíthetnek. Hogyha ezek ugyanis kapcsolódnak valahogy az egészségügyhez, akkor ezek az, a, az öngondoskodást serkentik bennünk, felhasználókban, Egyetértek tehát azzal, hogy, hogy meg kell állapodnunk az ügyben, hogy hogy melyik azok a kérdések, ahol szükségünk vannak szigorú szabályokra, és mik azok a területek, ahol kicsit lazább kézzel kell szabályozni. Hiszen fontos, hogy az innovációt ne folytsuk meg, hanem sokkal inkább segítsük. Adat vezérelt, adat orientált egészségügyről van itt szó személyes adataink, a lakosság adatai General Data Protection Regulation, a GDPR, az anonimizáció, pseudonimizáció, az általános adatvédelmi szabályok betartása segíthet mindebben. Az személyes adatok védelme az egyik oldalon, az emberek bizalma van az egyik oldalon, a másik, a mérleg a másik serpenyőjében pedig a rendszer biztonságos működése. Ezt a kettőt kell valahogy ki egyensúlyozni, egyensúlyba hozni. Digitális eh, egészségügyi jártasságra van szükség. Nem csak a igazából nem csak a, a, a betegek részéről, hanem a, a, az orvosok részéről is, a politikusok részéről is mindannyiunknak tisztában kell lenni azzal, hogy miről is beszélünk pontosan. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy, hogy egy digitális egészségügyi jártasságot adjunk az emberek kezébe. Ötöt sorban bizonyos feltételeket biztosítanunk kell. Itt van például az infrastruktúra. Millisekundum alatt kell reagálni itt ezen a területen, ugyanakkor ez 5G hálózatok nélkül nem fog menni. Ez nem a jövő, ez már, ez már igazából a jelen. Az interoperabilitás a magas szintű szemantikai interoperabilitás biztosíthatja annak a lehetőségét, hogy valóban ezt az információt fel tudjuk kölcsönösen használni. Dolgozunk ezen, segítjük, ahol tudjuk, ezt mindenképpen feladatunk. A szabályok fontosak, vannak általános adatvédelmi rendeleteink, az elektronikus receptfelírás például sokkal egyszerűbben működne, hogyha a szabályok közelebb állnának egymáshoz. Az elektronikus azonosítás, az autentikáció, ahogy ezt hívják szaknyelven, is sokkal könnyebben működne. Tehát megvannak a technikai és szociális vagy társadalmi feltételek, amelyeket meg kell teremtenünk. Hatott sorban valaki nagyon határozottan mondta ezt ki, hogyha ha paradigmaváltást szeretnénk az egészségügyben, akkor az új kutatás eredményeket is be kell építeni a munkánkba, ahogy azt biztos úr mondta. Az új tudás nélkül, az új kutatási eredmények nélkül nem tudjuk majd a terápiát személyre szabni. Ezen a téren a személyre szabás nem ugyanazt jelenti, mint mint más területeken. Itt az egészségügyben ez tényleg személyre szabott terápia nyújtását garantálhatja, hogyha tudjuk, hogy pontosan mi állapotban van a beteg, akkor tudjuk megfelelően kezelni. Aztán egy listát is kell készítenünk arról, hogy mit kell még tennünk. Az Európai Bizottság ez ügyben természetesen már hasznos munkát végez. Jó lenne, hogyha egy új menetrendet is létrehoznánk, hogyha erőfeszítéseinket meg sokszoroznánk. Nyolcad sorban fantasztikusnak tartom, hogy az Európai Parlament képviselői politikai állástól, illetve szakbizottsági tagságtól, elkötelezettség, elkötelezettségtől függetlenül itt egy követ fújunk, egy uniszónóban énekelünk, hiszen nagyon fontos, hogy együtt, egy kiinduló pontról tudjunk nekiletni ennek a fontos munkának, már pedig a betegeket a középpontba helyezve. Egy saját kezdeményezési jelentést kell képzelni, amelyben e, ezt bővebben ki tudjuk fejteni. 9. pont. Valaki határozottan beszélt arról, hogy e, tájékoztatni kell e, az embereket, megfizethetővé kell tenni mindezt, hát enélkül nem lesz paradigmaváltás. Tehát tudatosság, tájékozottság, megfizethetőség és hozzáférhetőség, elérhetőség. Ezt, ha tudjuk biztosítani, akkor minden adott. Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden meghívott előadónknak, nagyon izgalmas volt mindazt hallani, amit elmondtak. Egy óriási lehetőséggel itt állunk. Megvizsgálhatjuk ezeket az érdekes gondolatokat, amelyeket eh, a gyakorló gyakorló szempontból hallhattunk most. Nagyon fontos demográfiai kihívásokkal kell szembenéznünk, ezért kell a prevencióra hezni a hangsúlyt. A telemedicina platformja pedig Eh, pragmatikus megoldást kínál. Ezek mind nagyon fontos aspektusok, és úgy érzem, hogy ezért eh, olyan fontos, hogy az ITRE, az ENVI minden kollega rész ebben, és folytassuk ezt a munkát együtt. Köszönöm. Very good.